Mm. A Ginei helyzetről hat állásfoglalás tervezett szerepel a napirenden. Mácákis úr, a szerző kapja meg a szót két percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Génának nagyon zavaros múltja, történelme van. Az európai országok így vagy úgy részesei voltak ennek a tragikus múltnak. A 15. században a portugálok szállták meg, és az európai rabszolgakereskedelem a 16. századtól nagyon sújtotta az országot. Aztán Franciaország gyarmatosította, és 1957-től a Szovjetunióhoz kötődött szorosan. Elnöki önkény érvényesült az elmúlt évtizedekben, és egy nagyon primitív hadsereg működött. Vas, alumínium, arany és urán meg gazdag az ország, mégis a legszegényebb országok között van a világban az orosz, ukrán, francia, brit, ausztrál és kanadai cégek aknázzák ki ezeket az ásványkincseket, és nagyon magas a korrupció aránya azok a cégek, akik ott működnek, kevéssé foglalkoznak a gíneai polgárok helyzetével, az emberi jogi helyzettel, a szörnyű politikai helyzettel, csak a pénzügyi érdekek foglalkoztatják őket. Most egy új ö, diktátor, ka, Kamara kapitány vette át a hatalmat, ugye azt az ígéretet kapták a ginaiak, hogy kivezetik őket a korrupcióból, és 32 tagú parlament hozza meg a demokratikus törvényeket. Nem tudom, hogy kamara kapitány őszinte ezekben az ígéreteket, de egy dolog biztos, az elmúlt és évtizedekhez képest mert nem lehet rosszabb az ország helyzete. Európa és a világ fennmaradó része karbatett kézzel nézte Gínea kizsákmányolását vajon milyen lesz az ország sorsa a katonai diktatúra után? Csak bízhatunk benne, hogy demokrácia alakul ki. Köszönöm. Köszönöm, Mácakis úr. Ódi úr következik két percben, szerző. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves Pirla úr, kedves kollégák. 2008. december 22-én 74 évesen ö, meghalt a kínai elnök egyfajta államcsíny gyanús körülmények között vette át a hatalmat az új vezető. A Transparency International szerint a az ország az egyik legkorruptabb a világon, és a demokrácia gyakorlatilag nem létezik. 24 évvel ezelőtt az 58-as forradalom vezetője Szekuturé meghalt, akkor is hatalom átvételre került sor. Vajon egy a hadsereg üzemanyag ellátásáért felelős tiszt hogyan tudja az országot irányítani majd? Vajon valódi jogállam, demokrácia fog kialakulni? és tényleg választásokat tartanak, majd az alkotmány szerint előírt 60 napon belül Moses Kamara kapitány és barátai vajon néhány óra alatt átalakítják az országot. Decemberben elnöknek nyilvánította magát, és nagy ováció követte ezt. Meghirdette a küzdelmet a korrupcióval szemben, és 2010-ig választásokat ígért, komoly embert ne vezet ki miniszterelnöknek. Ilyen körülmények között el kell-e marasztalnunk az államcsint? Igen, az LPP nevében szeretném elítélni ezt az államcsint. Ha nem is vagyunk naívak, úgy gondoljuk, hogy a diktatúrából nagyon nehéz kilábalni, és mi meg fogjuk szavazni a hat állásfoglalás tervezetet. Köszönöm. Meyer úr következik két percben. Elnök úr, köszönöm. 2007. február 15-én sürgősséggel tárgyaltuk Lansana Conti hatalomra kerülésének körülményeit, államcsinnyel jutott hatalomra, és gyakorlatilag a bauxit kitermelésből óriási magán vagyont halmazott föl. A legtöbb párt nem vett részt az ő hatalom átvételében, ellenzékbe, illetve hát elnyomatásba szorult. Kiszorultak a parlamentből az ellenzéki pártok. A szakszervezetek ö, hát befogták a szájukat, tehát nincsen ellenállás. Conte államcsíny során legalább 50-en meghaltak, és több száz embert ö, zártak börtönbe. Ö, felmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha a hunta újra ö, esetleg megnyitja a demokrácia felé az utat? Vagy pedig egy új ö, diktátor ragadja ismét a kezébe azt. A külvilág gyakorlatilag ö, tehetetlen. Az Afrikai Unió ugyan elítélte az államcsínt, és felfüggesztette kapcsolatait Ginivel, Ginával, de egy új politika kialakításához nincsen ereje. Az ellenzék Kínában gyakorlatilag tehetetlen, nem elég elítélni a hatalomváltást és annak módját, hanem segítenünk kell a demokrácia kiépítésében. Az új tulajdonosait a hatalomnak fel kell szólítani, arra, hogy minél előbb adják át a helyüket demokratikus intézményeknek. Most a frakciók szószólói következnek. Kázmárek úr az EPP részéről. Elnök úr, Szerencsére Nyugat-Afrikában csak államcsinnyel lehetett megoldani Libéria, Szenegál esetében szintén voltak politikai változások, új demokráciák születtek, Gine viszont le van maradva. Komte a legutóbbi elnök katonai pucsnak köszönhetően válhatott államelnöké, most pedig dejavű érzésünk van. Az egyetlen jó hír, hogy az Európai eh, Uniót segíti Gine, de ennek a segítségnyújtásnak eh, az elnökválasztások eh, kimenetelétől kell függni, illetve hogy mennyiben valósítják ezt meg fair módon. Hogyha a kamara kapitány Obama szeretne lenni egy gineai verzióban, akkor sokat kell változtatnia. Köszönöm szépen, Tomaszewska asszony, egy percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Miután az elnök 2008. december 23-án meghalt, az elnök a katonai pucs által képviselt vezetőség átvette a hatalmat katonai junta katon- elnökválasztásokat szeretne megvalósítani 2010. decemberig, erre tett ígéretet, de a korábbi szabályozás 60 eh, napról beszél a hatalom átvétel után. Mi a helyzet a társadalommal, illetve a társadalom hozzáállásával az új szabályokhoz? hat hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy visszaállítsák az alkotmányos rendet. Azt gondolom, hogy a parlamentnek követelnie kell a demokratikus parlamenti választások megvalósításán. illetve e, segítségnyújtásra van szükség a civil lakosság számára a bizottság részéről. Köszönöm, most a spontán hozzászólások következnek, akár csak az előbb. Négyen jelentkeztek, elvileg csak két kollégának adhatnám meg a szót. Ternó Potramszki, Rikkiné, Rutovic kollégák jelentkeztek, hogyha röviden beszélnek, mindenki megkapja a szót. Tanakult. Conte a tipikus erős fiú, aki vasakörlel irányítja az országot. Az utóbbi 25 évben, 50 évben, amióta Guinea szabad, gyakorlatilag nem volt ott demokrácia, és az igazi demokráciáról még senki sem hallott, hogy egyáltalán hogy működik. Katonai pucsok váltották egymást. Az EU nem ö, gondolhatja komolyan, hogy ilyen körülmények között 50 év után hirtelen kialakul a demokrácia. Miért nem foglalkozik a nyugat ezzel sokkal odaadóban? Az EU a kotonú ö, egyezmény keretén belül szankciókat alkalmazhatna, és a jelenlegi elnöknek meg kell értenie, hogy a minimális gazdasági kereskedelmi kapcsolatokhoz minimális demokrációs, demokratikus intézményeket kell elkezdenie kiépítenie. Merci, M. Pokanski, une minute. Köszönöm, Lukanszki úr. Egy perc. Your microphone, please. A, mikrofon, a mikrofon legyen kedves bekapcsolni. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, újabb példája ez annak, hogy a katonák veszik át a hatalmat. Ugyanúgy működik ez mindig. Először letartóztatnak, aztán felfüggesztik az alkotmányt, és aztán bejelentik a választásokat. Ebben az esetben két évről beszélnek a bejelentésükben csak hogy a tisztek kormány funkcióhoz jutnak, és a demokrácia lábaltiprásához, jogsértésekhez vezet ez. Ugyanez a forgatókönyv látszik most is kialakulni, bár bízunk benne, hogy talán jobb megoldásra jutnak ebben az országban. Úgy gondolom, hogy az egyetlen fajta nyomás, amit mi gyakorolhatunk, az, hogyha úgy döntünk, hogy ugyanúgy lépünk fel, mint a Nyugat-Afrikai Unió, amely felfüggesztette az ország tagságát. Tudjuk, hogy ebben az országban az egyfőre jutó jövedelem csökken, az Európai Unió ilyen körülmények között bátran és erőteljesen kell, hogy fellépjen, gondoskodnia kell arról, hogy normalizálódik a helyzet ebben az országban az emberek érdekében. Köszönöm, Andrikéné asszony. Köszönöm. Ma Gíniről beszélünk, ez az ott elkeltett államcsínyről, ez az egyik legkorruptabb afrikai ország, a gazdasági és szociális helyzet felháborító Ginében szörnyű körülmények között élnek az emberek. Az emberi jogokat megsértik, és ez tökéletes környezetet teremt egy illegális államcsínyhez. Másrészt teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a államcsínyeknek hagyománya van Giniben. A parlamenti választásokat nem szervezték meg két év óta, amikor is lejárt az utolsó parlament mandátuma. Ez pedig megkongatja a nemzetközi közösség vészharangjait. Instabilitás mindennek az eredménye és vérontás. Éppen ezért támogatom az állásfoglalást, követeljük a parlamenti demokratikus választásokat nemzetközi szabályok alapján, az Afrikai Unió és a Nyugat-Európai Gazdasági Közösség támogatásával a sajtószabadság, a véleményjelentés szabadság és a gyülekezés szabadságát meg kell valósítani még a választások előtt. Köszönöm, Lutavics úr. Az utolsó hozzászóló egy percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, a gíneai államcsíny hasonlóan történt, mint ahogy általában Afrikában hatalomváltások történnek. Conte elnök halála után, aki maga is 24 évvel korábban egy katonai diktátor döntött meg, ismét a katonaság ragadta a kezébe a hatalmat, és a társadalom még megosztottabb, megosztottabb, mint valaha. Az Afrikai Unió felfüggesztette kapcsolatrendszerét Gineával, és hasonló nyomással kellene nekünk is élnünk. Lehet, hogy ez eredményt hoz, de pusztán nyomással nem lehet kialakítani demokráciát. Ötletek, gondolatok és tevékenység fellépés is szükséges hozzá. Köszönöm szépen, most pedig a biztos urat, Spidla urat hallgatjuk meg. Tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszonyok, urak! A gínai elnök Leszan Conte halála december 23-án reggel érkezett. Néhány órával később azonban arról is értesültünk, hogy egy hunta katonai hatalomátvételt bonyolított le, nemzeti tanácsot állítottak fel, és az alkotmányt felfüggesztették és átvették az állami szervek irányítását. Az Európai Unió elmarasztalja a katonaságot ezért az államcsínyért, és azonnali polgári kormány felállítását követeli Gineától. Politikai pártok és szakszervezetek működését lehetővé kell tenni. Annyira rosszá vált a helyzet Gínában, hogy még a katonai hatalom átvételt is üdvözölték, még az is egy jobb jövő ígéretét hordozza magában. A hatalom átvétel támogatottsága azt is mutatja, hogy a lakosság annyira elvesztette bizalmát a korábbi rezsimben, hogy az emberek még a katonaságot is inkább elfogadják, mint az alkotmányos képviselőiket. Ebben a zavarban ejtő helyzetben fontos, hogy a nyugat-afrikai államok gazdasági közössége, ECOWAS és Chambers elnök elkötelezettsége mellett kiálljunk. Az Afrikai Unió és az ECOWAS felfüggesztették Gínea tagságát a szervezetekben, és elítélték a katonai hatalomátvételt. Fontos támogatnunk azokat az erőfeszítéseket, amelyek a polgári alkotmányos demokratikus kormányzás felé, a szabad átlátható választások felé mutatnak. A nemzetközi közösség számára az elkövetkező hónapokban az a kihívás, hogy hogyan támogathatjuk Gíneát a demokratikus átmenetben a szabad, demokratikus parlament és választások tartásában. Tisztelt képviselőasszonyok, urak, mint tudják, 2004 márciusában a nem demokratikusnak minősülő választások és a kotonú megállapodás megsértése után úgy döntöttünk, hogy a kotonú megállapodás 96-os cikkét alkalmazzuk. Előrelépés történt, 2006-os helyi választások, tömeg sajtó liberalizálása és a makroökonomiai körülmények javítása. Továbbra is bizakodunk, abban bízunk, hogy a tavaly októberben megindult választási folyamat folytatódik. Szerdán a bizottság és az elnökség közös delegációja Gínába látogat az ECOVAS és az Afrikai Unió támogatásával, és értékelni fogja a helyzetet az országban, illetve javaslatokat fog tenni az intézkedésekre a demokratizálódás érdekében. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, ezzel lezárom a vitát, kb. 20 perc múlva kerül sor a szavazásra. A napirend szerint most pedig a kenyai sajtószabadsággal kapcsolatos hat állásfoglalás tervezettel foglalkozunk. Mácáki szúrja a szó két percben. Elnök úr, biztos úr, a szólásszabadság elve semmennyiünk társadalmára nem érvényesül,